So, meine sehr verehrten Damen. Hölgyeim és Uraim! Üdvözlöm Önöket a mai délutánon az ülésünkön. Körünkben vannak a Nőjogi Bizottság elnöke és Eszterele asszony vezetésével. Külön üdvözlöm őt a körünkben. Köszönetet mondok Régner kolléganőnök is, aki a mai nap első felét magára vállalta az ülés vezetése tekintetében, és mindjárt meg is kezdjük a napiden tárgyalását. Üdvözlöm biztos asszonyt. Ma a strukturált párbeszéd folytatásáról van szó. Ezt tettük tervbe, óriási a rendünk, úgyhogy szerintem rögtön meg is adom a szót Reding biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkit üdvözlök. Ha egyetértenek, akkor szeretném megvitatni önökkel, hogy mit értünk el eddig, illetve mi van még előttünk. Ha megnézzük a 2012-es évet, elfogadtuk a jogvetésre vonatkozó, vagy az öröklésre vonatkozó rendeletet a családok javára, ugyanakkor viszont a polgári jog területén is történtek előrelépések, épp úgy, mint a az európai polgárjogi védelmi parancs kapcsán, ezt a májusi plenáris fogja tárgyalni, és az áldozatokkal kapcsolatos csomagot is érintettük, az áldozatok jogaira vonatkozó irányelv is egy komoly lépés lesz a nőkkel szembeni erőszak erőszakkal szembeni fellépés kapcsán az elkövetkezendő hetekben ez a munka fog zajlani, és ez gondolom egy nagyon komoly üzenet lesz a nők irányába, nem csak a nők irányába természetesen, hanem a férfiak és a gyermekek, mint különösen kiszolgáltatott áldozatok irányába is. Fontos téma a gazdaság támogatása, a gazdasági fellendülés, a növekedés támogatása. Tudjuk, hogy a beruházóknak, befektetőknek biztonságra, kiszámíthatóságra van szükségük. Ezért dolgoztuk ki a Justice for Growth, az igazságszolgáltatás a gazdaság érdekében fejezetet. Ezzel ösztönözzük a vállalatokat és a magánszemélyeket is, hogy határokon átnyúló tevékenységekbe kezdjenek. A brüsszeli egyennek a konkrét egyik példája a SWIFKA jelentés alapján került az elfogadásra 2012. decemberében. Ez megszünteti az ítéletek elismerésének és végrehajthatóságának idegenes rendelkezéseit, és ez, ezzel megkönnyebbülnek az ítéletek határokon átnyúló végrehajtások, ami a 2011. júniusban került elfogadásra a határokon átnyúló adósságok behajthatóságának a szabályozása is, ez egy 600 millió eurós tételt érint. A tárgyalások ezzel kapcsolatosan már előre haladtak, és a parlament egyetért abban, hogy nagyon fontos, hogy itt megfelelő egyensúlyt sikerüljön találni a hitelezők és az adósok között. Harmadsorban az EU fizetésképtelenségi jogszabály. A vállalatok, vállalataink 50%-a 5 éven belül csődbe megy. Tehát ez azt jelenti, hogy 200 ezer vállalat jut csődbe évente, és ennek következtében évente 1,7 millió állás szűnik meg. A vállalkozói szellemet szeretnénk támogatni, és javasoltuk, hogy a fizetésképtelenségi rendeletet vizsgáljuk felül, mégpedig egy szélesebb kontextusban, egy parlamenti állásfoglalás mentén, amit Léne úr készített el a fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatosan. Életképes vállalatokat szeretnénk, elsősorban KKV-kat, és fontos, hogy ők második lehetőséget, egy második esélyt kapjanak, ezért fontos, hogy ezt a javaslatot minél előbb elfogadjuk. A közös európai értékesítési jogszabály a vállalatoknak mindössze csak három, illetve egynegyede értékesít határokon átnyúló jelleggel, tehát háromnegyedük csak belföldön értékesít, jó lehet. Ez a terület komoly lehetőségeket kínál az áruk és a szolgáltatások terén egyaránt. Úgyhogy jó lenne ez a fogyasztók szempontjából is, ha határkor átnyúlóan vásárolhatnának, esetleg alacsonyabb áron is. A fogyasztó védelem, ami szintén a javaslat része, már erőteljesebb, mint a jelenlegi akiban és erőteljesebb, mint a legtöbb tagállami jogszabályban. És még egy utolsó dolgot szeretnék megemlíteni, erről a bizottság ma döntött, egy rendeletre irányuló javaslat, az adminisztratív formaságok egyszerűsítésére vonatkozóan bizonyos közokiratok kapcsán. Körülbelül egy millió okmány vált gazdát, vagy kerül kicserélésre a tagállamok között. És akik ebben érintettek voltak, bizonyára tudják, hogy illetékbélyeget kell ezekre ragasztani, aláírni, hivatalosan le kell fordítatni, ami meglehetősen idő és költségigényes a magánszemélyek és a vállalatok számára is, és akadályozza a szabad mozgást. Úgyhogy a mai javaslatunkkal igyekszünk a tagállami bürokráciát csökkenteni, és ezzel időt és pénzt takaríthatunk meg. Most először alkalmazzuk a szerződés 21-es cikk második bekezdését, ami a állampolgárok szabad mozgását hivatott segíteni. A ez vonatkozik a születésre, házasságra, halálesetre, állampolgárságra, ingatlan ügyekre, szellemi jogokra, a bűnügyi nyilvántartásban való bejegyeztetésre. Tehát ezek azok az ügyek, és ezt sorolhatnám még hosszan, amelyeket a mostani javaslat, a mai napi javaslatunk érinteni fog. És egy szót még az európai igazságszolgáltatási ponttábláról. A gazdasági fellendülés és a strukturális reformok összefüggésében megállapítottuk, hogy összefüggés van a polgári és kereskedelmi jog között, az igazságszolgáltatás nem mindig működik jól, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a befektetők bizalmatlanokká válnak. Ha valaki tudja, hogy legalább négy-öt évbe telik, mire az ügye a bíróság elé kerül, vagy tíz évbe is eltarthat, hogy a végső ítélet megszülessen egy adott országban, akkor nyilván vonakodik az illető befektetni abban az országban, tehát fontos, hogy a kölcsönös bizalomra építsünk az a kölcsönös elismerés és együttműködés alapján. Ez előnyös a vállalatok, de a bíróságok és a hatóságok számára egyaránt. Az európai szemeszter keretében ez az első alkalom, amikor ez az elemzés az összes országra kiterjed, és ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ez egy ösztönzést jelent a nemzeti kormányok számára, hogy felülvizsgálják, megreformálják a polgári és kereskedelmi jogot, és ezzel erősítsék a bizalmat. Én most nem akarok itt egy szépségversenyt indítani, és nem akarjuk itt rangsorolni a nemzeti igazságszolgáltatási rendszereket, és ítélkezni felettük, de az tény, hogy az igazságszolgáltatási hagyományok igen sokszínűek, Mindenféleképpen tehát érdemes megvizsgálni, hogy hogyan lehet ezeket a rendszereket hatékonyabbá és függetlenebbé tenni. És ha megengedi elnök úr, akkor én most megkérném a Juri, a Libe és az Econ szakbizottság tagjait, hogy egy nyitott párbeszédet kezdeményezzenek a tekintetben, hogy hogyan lehet a nemzeti igazságszolgáltatási rendszereket tovább fejleszteni természetesen a FAM szakbizottság tagjai is itt vannak ma a körünkben. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az az irányelv, amely az átláthatóságot és a nemek közötti egyen, esélyegyenlőséget hivatott elősegíteni. Tehát az átláthatóság, a kompetencia, a tehetség ösztönzéséről van itt szó, hiszen számos felkészült nő van a munkaerőpiacon, akik képesek betölteni vezető szerepet. És egyelőre még mindig ötször annyi férfit foglalkoztatnak vezetői pozícióban, mint nőt, és ez elgondolkodható, különösen annak fényében, hogy az egyetemi végzősök 60%-a nő úgyhogy ők valahol elvesznek a rendszerben a későbbi években. Itt pragmatikusnak és rugalmasnak kell lennünk, és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatok esetében, akik általában meghatározzák a tendenciákat, objektív kritériumok alapján alkalmazzanak, illetve válasszanak ki éppen olyan felkészült női jelölteket, és bizonyos szempontból preferálják őket. Szeretném hangsúlyozni, hogy egy nő nem azért kell, hogy egy vezetői pozíciót megkapjon, mert nő, Viszont egyetlen egy nőt sem lehet megfosztani ettől a lehetőségtől, ha ugyanolyan felkészült, mint ahogy ez ma előfordul. A nem vezetői pozíciók esetében az ilyen tőzsdén jegyzett cégek esetében legalább 40%-ban biztosítani kell a nők számára a helyeket, amennyiben kellően felkészültek. Ami pedig a fizetéseket illeti, a nemek közötti fizetési különbségeket, bérkülönbségeket, a bizottság nagyon komolyan veszi azt a kötelezettségét, hogy figyelemmel kísérje a az egyenlő bérre vonatkozó rendelkezés alkalmazását és megvalósítását, és az év végére egy jelentést fogunk elkészíteni az irányelv alkalmazásának értékeléséről. Annak ellenére, hogy történt előrelépés, és fokozatosan a mentalitás is jobb irányban fejlődik, azért még van mit tenni ezen a területen, és remélem, hogy a parlament is foglalkozik majd ezzel a kérdéssel az elkövetkezendő években. Még egy témát szeretnék megemlíteni. A bizottság és a parlament közösen végig kellene, hogy gondolja az európai igazságszolgáltatási politikát és ez áthúzódik a következő parlamenti ciklusra is, ehhez vagy erről egy tartalmas anyagot kellene készíteni. Novemberben egy magas szintű konferenciát szervezünk, ahol is az európai és nemzeti döntéshozók találkozhatnak, felsőbírósági tagok, az igazságszolgáltatás egyéb munkatársai, a jogász szakma és egyéb érdekelt felek. Az elmúlt években ugyanis megteremtettünk, megteremtettük az igazság térségének alapjait, és ez képezheti az igazságszolgáltatási szakma alapját. És szeretnénk a következő parlament számára az eddig felgyülemlett tapasztalatokról egy beszámolót készíteni. Felvázoljuk a legfontosabb célkitűzéseket és prioritásokat az igazságszolgáltatás területén, és remélem, hogy a megfelelő szakpolitikák kialakítására ez hatással lesz a közeljövőben. És nagyon röviden végezetül a bírói képzésről és az ezzel kapcsolatos várható kezdeményezésről néhány szót. Bármilyen tökéletes jogszabályokkal rendelkezünk is, ha nincsenek előn elkötelezett szakemberek, akik ezt a valóságban is alkalmazzák, akkor a jog vagy a jogszabályok semmit nem érnek. És megfelelő hálózatok nélkül, megfelelő jogászok nélkül az egész európai igazságszolgáltatási térség csak egy elméleti koncepció marad. És szeretném megköszönni az önök segítségét, támogatását, amivel sikerült megerősíteni a bírók képzését, illetve amit a kísérleti projektekhez kaptunk. Ezek ugyanis nagyon fontosak, hogy a gyakorló bírák tovább fejlődhessenek, illetve hogy az új bírói generáció is felkészülhessen, megismerkedhessenek az európai rendszerrel. És végezetül változatlanul azt tervezem, hogy a kiskövetelések eljárását kiterjesszük nyilvános konzultációk alapján a tagállamokban, és tervezem továbbá az utazásokkal kapcsolatos irányelv csomag átdolgozását, és egy közleményen dolgozunk a kollégáimmal, egy ajánláson a kollektív jogorvoslat témakörében is. Köszönöm szépen, biztos asszony. azok közé tartozik ön a bizottság soraiból, akik tartják az ígéretüket. A tapasztalatom az, hogyha megnézem azt a listát, eh, amit a bizottság kilátásba helyezett, akkor Reding asszony hatáskörébe tartozó ügyeknél azt mondhatom, ez így is alakult, ahogyan mondták. Most a ciklus vége felé megállapíthatom azt is, hogy az önnel közösen szervezett meghallgatás során még a ciklus elején volt egy néhány követelésünk, amit megfogalmaztunk, és ez teljesült legalábbis a bizottság részéről. A többi természetesen a jogalkotó dolga, hogy az egész jól végződjön, és sikeresen. Éppen ezért részemről én csak nagy elégedettséggel tudok beszélni visszamenőleges hatállyal most egy néhány hozzászóló következik, Esztrella kolléganő, aki a Nőjogi Szakbizottság képviseletében van jelen. Parancsoljon. Danke, Presidente. Ehm, obrigada por, em nome da Comissão dos Direitos da Mulher. E Köszönöm szépen a, bizot, a Nőügyi Szakbizottság nevében. Vagyok itt. Sajnos az elnök nem tudott eljönni. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon meghívtak bennünket erre a struktúrált párbeszédre a bizottsággal. A biztos asszonyt üdvözlöm. Ez egy fontos téma számunkra, és közösen tudjuk értékelni az elmúlt időszakban végzett munkát. Igen, sok kezdeményezés volt, a igazgató tanácsokban a női nem képviseletének erősítésére vonatkozólag. És valóban úgy gondolom, hogy legalábbis a politika minden bizonyal sokkal inkább nyitott a nők számára, de a gazdaságban ez még nem feltétlenül valósult meg pedig fontos az, hogy a nők jó részt vegyenek a gazdasági életben, az irányításban is. Úgyhogy nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek. Igen, sok kolléga fog felszólalni. Úgyhogy most meg is hagyom nekik a lehetőséget, hogy elmondják véleményüket, és nagyon köszönöm, hogy a Női Szakbizottság képviseletében itt lehetek. Köszönöm szépen, mindenki hozzászólhat. Berlinguer kolléga az első. Szia, mi is Én is csatlakozom elnökünk által elmondottakhoz. Szeretném én is megköszönni a biztos asszonynak Reding asszonynak a jelenlétét, és azt is köszönöm neki, hogy az eredetileg a parlamenti ciklusra vállalt tak közül már igen sok minden megvalósult. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az Európai Unió nem dolgozott ezen a területen, ezekben az években. De mégis én abból szeretnék kiindulni, hogy milyen gondolat is áll az EU Justice, az EU igazságszolgáltatása mögött. egy gondolatot szeretnék hangsúlyozni, amelyet rendkívül fontosnak gondolok, és amelyet már többször hangsúlyoztam. Azonban az, hogy most a biztos asszonynal beszélhetek személyesen, még egyszer arra hív föl, hogy elmondjam a véleményemet ebben a témában. Az Európai Unió nehezen, lassan halad az integráció útján, és Ma Európa uniója szorosabb együttműködése megkerülhetetlen, hogyha válságból ki akarunk jutni. Éppen ezért a polgári jog, a kereskedelmi jog, de a büntető jog jogrendszereinek közelítése, valamint az igazságszolgáltatási rendszerek működésének egymáshoz való közelítése, harmonizációja elengedhetetlenül fontos a gazdaság fejlődése és az európai polgárság eh, fogalmának kialakulása szempontjából. Ugyanis ma a válság nem csak pénzügyi és gazdasági természetű. Természetesen ez az alapját képezi, de itt most főként egyfajta részvételi válságról beszélünk Európa tekintetében. Mennyire érzik az emberek európainak magukat? Azt hiszem, hogy kritikus ponthoz érkeztünk ebből a szempontból. Miért is alakult ez így? Azért, mert az a munka, amelyet itt az Európai Unió központjába végzünk, a jogszabály gyártás, dömping különböző területeken. Természetesen ez egy nagyon jó munka, hiszen például az örökösödés rendkívül fontos téma, és minden egyes állampolgárra így vagy úgy vonatkozik. Aztán a tulajdonjog, adásvételi jog. Elképzelhető, hogy vannak olyan emberek, akik pénzügyi tranzakciókat nem végeznek, de minden állampolgár elad vagy vesz valamikor. Tehát ezek mégis olyan témák, amelyek az emberek mindennapjait alkotják, és az Európai Uniós propagandán felül az emberek akkor fogják európainak érezni magukat, amennyiben a mindennapjaikban fogják érezni az Európai Unió létrejöttét, illetve létét. Azt kell megvizsgálnunk, hogy ebből a munkából, amit végzünk, mi az, ami valóban gyakorlati haszonnal jár az emberek számára a különböző jogi intézmények, amelyek megoldásokat találnak az érvényben lévő jogszabályok érvényesítésére, ezek azok a területek, amelyekben az állampolgárok mindenképpen érezni fogják az EU jelenlétét. Mert még most is nagyon töredezett Európa, és a tanács úgy tűnik, hogy ragaszkodik szinte egoista módon a saját kis prerogatíváihoz, de nem képes az európai polgárságot előmozdítani. Tehát a probléma, ahogyan itt is szerepel az effective justice, tehát a hatékony igazságszolgáltatás, az a végrehajtáson múlik, hogy hogyan tudjuk életbe léptetni. A Stockholmi pro- program erre nagyon jó példa. van egy előnyünk, legalábbis ezen a területen. Úgy gondolom, hogy a strukturális párbeszédet a gyakorlatban is folytatjuk. Lehet, hogy a bizottságot, bizottság, a biztos asszony keveset láttam itt, de a bizottság és a parlament között gyakorlati mindennapi kapcsolat van, ami talán sokkal fontosabb, mint az intézményi kapcsolat, vagy az intézményesített kapcsolat de itt egy újfajta politikát szeretnénk megerősíteni, mi szerint a jogszabályok végrehajtására helyezzük a hangsúlyt, és nem a jogszabály, új jogszabályok megalkotására. Tehát próbáljunk meg ebből kiindulva néhány módosítást eszközölni, ilyen például a képzés, az oktatás, ezt mi nagyon fontosnak gondoljuk, többször el is mondtuk, voltak kísérleti tervek, voltak új iránymutatások. Ezért nagyon fontos az, hogy az egyes jogi fakultások egymáshoz közeledjenek Európában. Tehát ezen a területen is tenni kell valamit. És azután arra is szükség van, hogy a belső fragmentáción felül tudjunk emelkedni, ilyen például a belső piacra vonatkozó kérdéskör, ugye például az adásvételi jog, mi mindig attól félünk, hogy felülemelkedjünk ezen a fragmentáción, ezen a töredezettségen. Pedig közös jogszabályokra van szükség, és amennyiben ezeket nem tudjuk megalkotni, akkor mindig opciókban gondolkodunk. Tehát itt le vagyunk maradva, és azt hiszem, hogy ez az egyik oka, a kiváltó oka az európai válságnak. Mi itt a jogi szakbizottságban a az európai közigazgatási jogról kezdtünk el egy új témát megnyitni. Úgy tűnik, mintha a bizottság nem igazán lelkesedne ezért a gondolatért, Tehát itt most mi nem a tagállami közszolgálatba akarunk beleszólni, hanem az uniós intézmények közigazgatásába, annak működ, azoknak a működésében. Egy átláthatóságot szeretnénk tulajdonképpen bevezetni ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen Berlinger kollégának, Lichtenberger kolléganő. Köszönöm szépen, biztos asszony. Én is szeretném elmondani, hogy ön a bizottságban fényt jelent számomra, és köszönöm az intenzív munkát, amit a különböző témákban, dosszékban folytat. Berlinguer kollégához hasonlóan én is aggódom az végrehajtás miatt. Éppen azokon a területeken, ahol mi itt dolgozunk, a tagállamok jelentik a problémát, eh, ugyanis a jogrendszerükbe való mindennemű beavatkozást eh, árgus szemekkel figyelnek és igyekeznek megakadályozni. Miközben már régóta tudjuk, hogy Európán belül növekszik a mobilitás, és a jognak erre reagálnia kell, és megfelelő jogszabályokat kell készíteni. Sokat foglalkozom a közösségi jog átültetésével, és hát eznek az eredménye szomorú. A kérdésem az, hogy a tanácsban ön hogyan látja a tendenciákat pillanatnyilag. Gyakorlatilag csak soft load fogadnak el, és mindaz, ami tényleg hasznos, érdemi a polgárok számára itt Európában, azt igyekeznek megakadályozni tartalmi kérdésem is van, még kettő. Az első határokon átnyúló örökbefogadás területén, hol tartunk itt, tud -e erre válaszolni, a második pedig, hogy megemlítette a kollektív redress, redress a jogorvoslatot, és elmondaná, hogy ez milyen irányba megy majd még, mert ez egy nagyon fontos elem a jövőbeli jogfejlődés szempontjából Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm Lichtenberger, morvai kollégája. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Itt van most eh, nálam ez a csodálatos kiadvány az Európai Igazságszolgáltatási Pontozó tábláról. A harmadik oldalon a következő áll, és most idézem, az pontozó tábla célja 2013-ban az EU-nak és a tagállamoknak segítséget nyújtani abban, hogy hatékonyabbá tegye az igazságszolgáltatást objektív, megbízható és összehasonlítható adatok segítségével az egyes tagállamok igazságszolgáltatási rendszeréről. Ez mindenféleképpen zene magyar füleimnek, ugyanis pontosan ezt szeretnénk mi is hallani, nevezetesen, hogy objektív, megbízható, összehasonlítható adatok legyenek, és az összes tagállamot össze tudjuk hasonlítani. A jogállamiság elve alapján hasonlóképpen objektív, megbízható és összehasonlítható standardokra, normákra van szükség az igazságszolgáltatási rendszerekben. Egyértelmű korlátokra van szükség az EU kompetenciáit illetően, a tekintetben, hogy mennyiben értékelheti, kritizálhatja vagy büntetheti az egyes igazságszolgáltatási rendszereket, másokat pedig nem. A Biztos asszony kiválóan elmondta, hogy ez a pontozó tábla egyfajta segítség, segítő eszköz a tagállamok számára. Magyarország esetében azonban ez nem érvényesül. A mi igazság szolgáltatási rendszerünk gyakorlatilag egy bűnbak, ami miatt az egész országot büntetik. Tehát a kérdésem az, hogy a az igazságszolgáltatási rendszerek értékelése mennyiben objektív, megbízható és összehasonlítható, amikor adatokról és normákról beszélünk, és miért ragadják ki Magyarországot, mint kivételt? Köszönöm szépen. Dankeschön. Köszönöm szépen, Tadeusz Zievka. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Reding biztos asszonynak az újólagos kiváló előadást. Nem azért jön ide, hogy álmokról beszéljen, hanem arról, hogy az álmokat hogyan lehet átültetni a valóságba, méghozzá fokozatosan haladva. Szerintem szerencsés lenne még hozzáfűzni, hogy a biztos asszony eredményessége összefügg a rengeteg tapasztalatával. Ez az a tapasztalat, amit sok éves munkával lehet intézményi munka során megszerezni, és biztos hasznos ez. Köszönjük szépen az igazságszolgáltatással kapcsolatos eredménytáblát. Az következőt szeretném felvetni, én is abból indulok, mint az előttem szólók. Itt a saját kezdeményezésű jelentések is születnek a szakbizottságban. Azt gondoljuk, hogy a mi szakbizottságunk, a koordináló vezető szakbizottság ebben a témában, amikor kereskedelmi és polgári jog kerül szóba, és szerintem ez így van helyén itt, Európában. Ami az eredményeket illeti. Röviden megnéztem, mire sikerült jutni, a részletekben még nem tudtam belemenni, Mindenesetre az eredmények rámutatnak arra, hogy mennyire fontos a jog a közös belső egységes piac kialakításában. Ehhez szükség van jó jogrendszerek kialakítására itt Európában. Ezt kell támogatnunk. Ehhez viszont bizalom is kell méghozzá. A bizalmat azt teremti meg, hogy jó rendszert építünk ki, ez jelenti a mi kötelezettségünket. Látjuk azt is persze, hogy vannak korlátai annak és akadályai annak, hogy jól működő rendszereket alakítsunk ki a biztonság és a jog területén, viszont ha ott, ahol ez nem sikerül, valójában ott a bizalom is csökken, és ez aztán kihatással van az egész Európai Unióra. Ekkortól ugyanis nem olyan jól működik a gazdasági fejlődés, mint ahogyan mi, vagy a fellendülés, ahogyan mi szeretnénk. Ilyen értelemben tehát élvezi támogatásunkat, amikor egy ilyen mechanizmus bevezetésére tesz kísérletet, mint például a közös bíróképzés, vagy adott esetben egy olyan intézmény, amely ahhoz járul hozzá, hogy egy európai jogi kultúra alakuljon ki, vagy egy közös gondolkodás, egy közös koncepció alakuljon ki. Ilyen értelemben tehát élvezi támogatásunkat. Van egy kérdésem is, ez egy nagyon lényegi dokumentumot érint, megint csak a bizalomhoz térek vissza is a biztonsághoz. Van itt egy irányelv, amely a visszaéléseket, visszaélésekkel szembeni fellépést szabályozzuk. Olyan visszaélésekről van szó, amelyek a az unió gazdasági érdekeit sértik. Itt a jogalap merül fel kérdésként bennem, talán más jogalapot is lehetne keresni, ezzel fel tudnánk gyorsítani a munkát, hiszen a pénzügyi visszaélések nagyon súlyos problémát jelentenek, és a büntetőjogban élni kéne a lehetőségeinkkel. Nagy-Britanniának persze lehetőség van az opt-outra itt is. Ön hogyan gondolkodik erről? Köszönöm szépen, Nibla kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a biztos asszonynak, hogy eh, megint csak lehetőséget adott erre a strukturált párbeszédre. Egy rövid kérdésem van csupán. Nagyon örülök annak, hogy eh, megteremtette, a 2000, meg kívánja teremteni a 2014 utáni parlamenti munka alapjait is, hiszen vita alapot kíván teremteni a European Justice Areas, mint az ő mondta. Egy kérdés, amit ön, egy kérdésem van, amit a választókörzetemben is felvetettek nem régiben. Németországban van egy úgynevezett Rechtspfleger, egy ö, administratív személy, tehát, aki a bíróságokon munkát végez, tehát a bírók munkájának egy részét ilyen kiemelt köztisztviselőkre bízzák, akik ugyan nem bírák, és így lehet felgyorsítani a döntéshozatalt. Meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy ez a fajta intézmény európai szinten már megvitatásra került valahol, ezt amit németül Rechtspflegernek hívnak, és adott esetben érdemes lenne foglalkozni azzal a témával, és megvizsgálni, hogy ezzel fel, tudják, fel tudjuk-e gyorsítani a munkát. Ha még ilyen tevékenység nem született meg, vagy ezen nem gondolkodnak, akkor most szívesen ösztönözném erre önt, mint biztos. Gargani kolléga a következő, mondja az elnök. Presidente, io mi scuso Elnézést kérek a biztos asszonytól, mert kicsit késve érkeztem ide, volt egy kis ülés máshol. Nagyon érdekelt volna, amit elmond. Azonban a vitából ezért sok minden kiderül számomra, és egy gondolatot meg szeretnék mindenkivel osztani. Reding asszony igen nagy megbecsülésemet élvezheti, már korábban is, amikor más portfólióval rendelkezett. Mindenesetre most, akkor, amikor az igazságügyel foglalkozunk, ez azt hiszem egy nagyon kényes kérdés Európában. Mi olaszok külön odafigyelünk az igazságszolgáltatásra, mert ez egy domináns probléma a demokrácia szempontjából. Szeretném hangsúlyozni, ahogyan Berlinguer úr is elmondta, hogy minthogyha hónapok, vagy akár már évek óta ködösítés folyna a gazdasági válság ürügyén. Mindig csak a gazdaságról van szó, a költségvetési fegyelemről, de nálunk otthon mindig azt mondom viccből, hogy most mindannyian közgazdászok lettünk, mindenki tudja a megoldást. De itt igazából a gazdaság, a politikai stratégia következménye, tehát hogyha a gazdasági problémákra akarunk megoldást találni, akkor politikai megoldást kell először találnunk rá, és ezt csak egy még inkább egyesített Európában találhatjuk meg jó lenne, hogyha a közösségi jog előre léphetne. Ez lehet, hogy egy kicsit summás vélemény volt, de én szerintem az elmúlt években a gazdaság a komplexebb, holisztikusabb gondolkodást háttérbe szorította. Például az igazságszolgáltatás és ennek a rendszernek a működtetése, vagy azoknak a jogszabályoknak az elfogadása, amelyek a helyzet javítását irányozzák elő. Berlinguer úr korábban a az igazságszolgáltatási, vagy a legfelsőbb bíróságon dolgozott, tehát igen jól ismeri ezt a területet, és bizony Olaszországban nagyon szükséges az, hogy egyesítsük az európai mm, rendszereket, mert ismerjük például mi az olasz anomáliákat. Éppen ezért az ezzel a politikai problémával, tehát ezzel a valós politikai problémával kellene foglalkoznunk, ugyanis Európa csak úgy haladhat előre, hogyha elég érett a politika ahhoz, hogy érett intézményrendszert hozzon létre. a határokon átnyúló a örökbefogadással kapcsolatban lenne egy kérdésem. 2014-re vonatkozólag, tehát nem sokára, a következő évekre, a következő parlamenti ciklusra vonatkozólag, egy olyan intézményi területre gondolok, amely képes az európai folyamatokat irányítani. Dankeschön. Köszönöm szépen. Szony, köszönöm szépen. Igyekszem rövid lenni. Köszönöm Reding asszony a beszámolóját, az eddig elvégzett munkát. Két kérdésem lenne. Az egyik a nők és férfiak közötti bérkülönbségek. A Nőjogi Bizottság két jelentést készített ezzel kapcsolatosan, és júniusban újabb információkat várunk, úgyhogy szeretném tudni, hogy vannak-e előkészületek valamilyen jogszabályi jogalkotási lépés tekintetében, ami pedig az anyasági szabadságot illeti. Úgy tűnik, hogy ez egyfajta álló háború a két intézmény között, sem a tanács, sem a bizottság nem lép, egymásra szegezik a fegyvert. A parlament részéről mi azt mondtuk, hogy mi hajlandók vagyunk a kompromisszumra, de ehhez először a tanácsnak kellene talán tisztázni a saját álláspontját. A bizottság azt mondja, hogy nem tud új irányelvet javasolni az örökbefogadásra, illetve az anyasági szabadságra vonatkozóan. Tehát itt egymást gyakorlatilag túszul ejtette a két intézmény. Nem tudom, hogy egy kicsikét most félretehetnénk-e a fegyverünket, a három intézmény esetleg megvitathatná, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy itt ezen a területen is előrelépés történhessen. Köszönöm szépen. Thompson asszony az utolsó, és utána még egyszer a biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm először is a ismertetést. Én a kvótákról szeretnék kérdezni. Mi a helyzet a tanácssal? Mit tehet a parlament? És nem számolhatunk-e, vagy nem számíthatunk esetleg a blokkoló többségre, mint ahogy ez jelenleg kinéz? És akkor végezetül a biztos asszony. Köszönöm szépen, egy rövid leszek. Thompson asszony már feltette a kérdést. Biztos asszony, a Júri és a FEM láthatja gyakran és jól együttműködik. Már hétfőn is volt egy eszmecserénk, a kiegyensúlyozott, a nemek kiegyensúlyozott képviseletéről az igazgató tanácsokban. Itt ebben a kérdésben mindenkinek megvan a saját véleménye, de a lényeg az, hogy a tanácsot is valahogy be kéne vonni ebbe a munkába, és ez az Európai Parlamentben a mi munkánk szempontjából különösen fontos, hogy önöknek mennyire sikerül a tanácsot meggyőzni, és valahogy az ellenállásukat csökkenteni. Köszönöm szépen. Számos hozzászólás hangzott el, biztos asszony. Gondolom megbirkózik velük. Igen, megpróbálom legalábbis. Először is szeretném megköszönni mindazoknak a kollégáknak, akik azt mondták, hogy együtt sikerült valóban nagy lépéseket tennünk az elmúlt időszakban, és ez igaz, ez így van. Én még mindig emlékszem arra, hogy itt ebben a teremben zajlott a, a meghallgatásom a legelején, és ez tulajdonképpen az Európa igazságszolgáltatás, Building Europe of, of Justice témája merült fel, és valóban a Lisszaboni szerződés óta rengeteg új dolgot tehettünk. Egyetértek egyébként Berlinguer úrral abban, hogy azzal, ha újabb és újabb jogszabályokat írunk, az nem ugyanaz, mint hogyha ezeket be is tartatjuk. Nekünk természetesen egy nagy problémánk van jogalkotóként. Onnantól kezdve, hogy a jogszabály a nemzeti parlamenten megy keresztül, onnantól senki sem gondolja már itt, hogy itt európai jogszabályról van szó, ezek nemzetivé válnak, akkor, amikor az én irányelvet átültetik a nemzeti jogba. És ez megint csak a megvalósíthatóság problémájához vezet, mert önöknek ugyanez a problémája van. Itt rengeteget dolgoznak a parlamentben, az Európai Parlamentben, de mégis a, lá, nem annyira látványos ez a szavazópolgárok előtt, mert nagyon gyakran nem egyértelmű az otthon számukra, hogy valójában egy európai irányelv átültetéséről van szó, akármilyen mindennapi életet érintő területen. Pontosan ezért én mindig is szisztematikusan, amikor csak az lehetséges, legalábbis amikor nem büntetőjogról volt szó, mert ott nagyon óvatosan kell eljárnunk. Na tehát én olyankor mindig rendeletek formájában kívántam eljárni. Mai napon a bizottság el döntést hozott a tiz, arról a 13. rendeletről, amelyet megalkottunk, ez pedig azt jelenti, hogy itt a nemzeti szinten nem kell keresztül menni, mert ott csak felvizezik a rendszert, és a végén az európai koncepció már nem is létezik. Én egyébként hiszek benne, és ez talán a jövő következő parlamenti ciklus számára is egy fontos üzenet lenne, hogy a parlament kérjen minél több rendeletet a bizottságtól az irányelvek helyett. Én úgy gondolom, hogy ez egy járható út. De van itt egy másik probléma is. Mikor beszélünk európai jogalkotásról? Akkor, amikor a bizottság egy javaslattal előáll, és aztán, amikor a parlamentben konfliktusra kerül sor. Senki nem beszél azokról az ügyekről, amelyek simán folynak, és amikor a parlamentben szinte probléma mentesen egymás után megszavazzák ezeket a jogszabályokat, ezekre senki nem figyel oda, csak akkor, amikor a plenárisban igazi balhé van, akkor néz oda a világ, hogy mi történik a parlamentben. Tehát próbáljunk meg ezen elgondolkodni hogyan lehetne elérni azt, hogy a bizottság, illetve a parlament a jogalkotási fázisban megértesse a szavazókkal is, hogy pontosan miről is van szó. És köszönöm szépen Berlinguer úrnak a képzésre vonatkozó megjegyzését is. Ez rendkívül fontos a pénzügyi keretbe beleépítettünk elegendő pénzt arra, hogy ezt a fajta továbbképzést valóban meg lehessen valósítani. Reméljük, hogy a végén lesz is rá egy elegendő forrás. Lichtenberger asszonynak talán már válaszoltam, hiszen itt az implementációról volt szó. Aztán ő még a nemzetközi örökbefogadással kapcsolatban is feltett egy kérdést. Odafigyeltem erre a témára, és Hágában egy nemzetközi konferenciára került sor, illetve 2009-ben Strasbourgban a nemzetközi örökbefogadás által kihívásokról önök is tudják, hogy itt egy hangúságra van szükség a tanácson belül, hiszen ez családjog, már pedig ez a szubszidiaritás elve alá tartozik. Aztán nézzük azt, hogy mit tehetünk. Csak annyit tehettem, hogy a problémákat megpróbáltam enyhíteni, például az Európai Unión belüli mozgás olyan személyek számára, akik nemzetközi örökbefogadást folytattak le. Vagy például a pénzügyi következményeire lehet odafigyelni az ilyen örökbefogadásoknak, de egyébként a Hágai Konvenció az, amely ezeket a kérdéseket rendezi. Egyébként nagyon érdekes lenne, elnök úr, hogyha elgondolkodnának arról, hogy, hogy milyen üzenetet lehetne a következő parlamenti ciklusnak átadni azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni akkor, amikor a tanácsban egyhangúságra van szükség. Ugyanis néha előáll az az eset, hogy megerősített együttműködést lehet elérni, például a nemzetközi vállási ügyekben ezt sikerült elérni, Persze az a jó, hogyha 27-en vagy 28-an gondolkodnak egyhangulag egy dologról, de az mégiscsak egy kiutat jelenthet. A jövőben szisztematikusabban kívánja a bizottság alkalmazni ezt a lehetőséget, vagy nem, ez egy kérdés, amelyet végig kell gondolnunk. Tehát erről beszéljünk mind a ketten a következő generációjú politikusoknak. Aztán a Stockholmi program. A stokholmi program a tanács fejében született meg, akkor, amikor még nem volt igazságügyi politika, mert ez nem is volt EU-s kompetencia. De ma ez már a rendes politikák alá esik, tehát nincsen szükség tanácsi programokra. Hiszen a rendes eljárásban tudjuk az igazságszolgáltatás vagy igazságügyi kérdéseket kezelni. Ez egy fontos dolog, amelyet a következő parlamenti ciklusnak is el kell majd mondani. Nem szabad, hogy mindig a programot erőltessék ránk, hiszen mindenki végzi a saját munkáját, a bizottság úgy, mint ahogyan a parlament is, a rendes jogalkotási kompetenciáknak megfelelően. Ez egy fontos üzenet, amelyet mindenképpen szerettem volna elmondani. Jogorvoslat. Ez is nagyon régi történet, egyáltalán nem könnyű. És miután nagyon különbözőek az álláspontok ezzel kapcsolatban, ez még inkább megnehezíti a helyzetet. Kollégáimmal, Bors és Álmúnia biztosokkal fogok együtt dolgozni, annak érdekében, hogy a három biztos megegyezésre jusson, és kiegyensúlyozott megoldást tudjunk előkészíteni. Olyan megoldást, amely egy európai gondolkodásnak felel meg, de ez nem egy amerikai rendszerből merített példán fog alapulni. A három biztos már egyébként az alapokban megegyezett, most már a finomításon dolgozunk, és nem sokára el, fog, elő, elő fogunk állni ezzel a javaslattal. A kollektív jogorvoslattal kapcsolatban az európai jog jogsértéseivel kapcsolatban, illetve kompenzáció jobb lehetőségek és garanciák beépítése az összes érintett fél számára. Tehát ez az a fajta gondolkodás, vagy gondolatmenet, amelyen most éppen dolgozunk. Aztán, hogyan is teljesített az igazságügy? Egy pontozó táblán hogyan tudjuk értékelni? Ezt integráltuk az európai szemeszterbe. Tehát itt nem mindenről van szó. Itt most a polgári és a kereskedelmi jogról van szó, hiszen ennek van közvetlen kapcsolata a tagállami gazdasági ügyekre. Egész Európában nagyon sokat beszélnek erről, de hát ez egy rendszernek a része most. Ez már egy jó lépés, ugyanis a rendszer részét képezi, lehet, hogy máshogy is meg lehetne valósítani, lehet tovább erősíteni, biztos lesznek benne hibák is, ezeket majd kiavítjuk. Minden esetre a lényeg az, hogy ott van, létezik, és ez a legfontosabb. És önöknek is, mint jogi szakbizottság, ezen kellene elgondolkodnia, hogy a jövőben mit kívánok ezzel kapcsolatban tenni. Morvai asszonynak azt válaszolom, hogy az Európai Unió autoritását a szerződés adja. A szerződés pedig a bizottságnak adja feladatként azt, hogy minden tagállamot egyelőképpen ítélje meg, és pontosan ezt is tesszük. Úgyhogy akkor, amikor jogsértéseket kell elbírálnunk, ezeknek jogi szempontból meg kell állni a helyüket, mert különben a bíróság nem fogja elfogadni. Ez nagyon kényes. A bíróság nagyon kényes oda, kényesen odafigyel erre, hogy valóban megalapozottak-e ezek az eljárások. Bármi, ami nem állja, nem állja ki a jogszerűség próbáját, azt úgyis vissza fogják dobni. Szivka úr, köszönöm szépen, hogy saját kezdeményezési jelentést kíván a pontozó tábla kérdésében megalkotni. Ez jó gondolat, hiszen ez egy első lehetőség, egy első lépés arra vonatkozólag, hogy mit is tehetünk. Ez egyébként kísérlet is egyben, tehát el, át kell gondolni azt, hogy a jövőben, amikor minden tagállam majd adatokat fog szolgáltatni, nem a bizottság fogja ezeket az adatokat bekérni, hanem igazából itt az Európa Tanács szakértőinek a munkájára lesz szükség, és ez egyfajta segítő kéz a jövőbeli igazságügyi reformok számára, és amennyiben egy saját kezdeményezésű jelentéssel hozzájárulna ennek a folyamatnak a megerősítéséhez, hát annál jobb. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogyha ezt a szakbizottság meg fogja tenni. Ez, segít, ez nagy segítség lesz. Aztán csalás ellenes jogalap. Az Európai Bizottság tette egy javaslatot az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a büntetőjogon keresztül a csalás elkerülése miatt. Nagyon fontos itt a definíció. Mi az, hogy jogi következményeket magával vonó viselkedés. Itt a szerződésre kell visszatekintenünk, az Európai Unió pénzügyi érdekei, a költségvetés védelme, Itt ráadásul az opt nincs megengedve. Gondolkozzunk el itt az opt akkor, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Tehát a jogalap, tudom, hogy ez még vitatárgyát képezi, és lehet, hogy nem mindenki ért benne egyet, de én döntöttem valahogy, azok után, hogy informálódtam, de elfogadom azt, hogyha más, másfajta gondolatból indul ki, de bármikor készen állok arra, hogy ezzel a kérdéssel itt mélyebben foglalkozzunk. Megvoltak egyébként az okaim arra, hogy miért azt a bizonyos jogalapot tettem le az asztalra. Nibler asszony. A Rexpflege jogász jogi asszisztens kérdése. Nos, hát meg kell vizsgálnunk hogy hogyan lehetne integrálni a képzési kérdésekbe ezt a különleges szerepet. Lehet, hogy ez egy német sajátosság, nem igazán ismerem a helyzetet más országokban. Minden esetre ez a mediációhoz hasonló. Azokban az esetekben, jogi megoldást, a jogi megoldás kiadását kiterjesztettük. Úgyhogy szerintem ebben az esetben is elgondolkodhatunk erről, és ez talán jó lesz. Gárgány úrnak talán részben már választattam, hiszen ő igazából Berlinguer úr felszólalására hivatkozott, illetve másoknak a kérdéseit megint meg, megismételte, Egyetértek vele, valóban a, be, a tagállamokban állandóan csak a válságról van szó. Miért is tettük le az asztalra a Justice for Growth, az igazságügy a növekedés érdekében? anyagot azért, hogy rámutassunk arra, hogy itt nem csak az egyéni jogok biztosításáról szól az igazságszolgáltatás, nem, ez sokkal szélesebb körül, és segíteni tudja a, a, a, a gazdaságot olyan értelemben is, hogy akár polgári vagy kereskedelmi jog területén hozzá tud járulni a gazdaság növekedéséhez. Azokban az országokban, ahol nagy gondok vannak, ott bizony az illetékes miniszterek megértették azt, hogy a gazdasági jog, a kereskedelmi jog, a polgári jog egy színek vanon feltétel ahhoz, hogy a gazdaság jól működjön. Cornelissen asszony beszélt a férfiak és a nők fizetésbeli különbségeiről. Itt igazából arra van szükség, hogy felülvizsgáljuk az irányelvet, és lesz is majd azzal kapcsolatban egy dokumentumunk, hogy a különböző tagállamokban megvizsgáljuk a helyzetet, hogy néz ki a valóságban a fizetésbeli különbség, és majd ennek a tanulmánynak a fényében el fogjuk dönteni azt, hogy szükséges-e vagy sem az irányelv aktualizálása. Tehát először meg kell vizsgálni, a különböző tagállamokban hogyan néz ki a helyzet. Úgyhogy mindenképpen ebben az ügyben még erre az ügyre még visszatérünk, vagy erre a kérdésre még visszatérünk. Aztán anyassági szabadság. Ma találkoztam a litván munkaügyi miniszterrel, ugyanis a bizottságnak találkozója volt a litván kormányjal, beszéltünk erről a kérdésről az anyasági szabadságról. És én hiszek abban, hogy a miniszter az Európai Parlamenthez fog fordulni, hogy megvizsgálják azt a helyzetet, ami kialakult. Én több, többször is elmondtam, hogy a, bizony, a tanács úgy döntött, hogy nem folytatja a tanácskozásokat ebben a kérdésben, csak akkor, hogyha, bizot, hogyha taná, a parlament ö, ezt megteszi, és az új litván elnökség mindenképpen szeretne visszatérni a parlamenthez ebben a kérdésben. Ezt ma reggel tárgyaltam az illetékes miniszterrel, úgyhogy én remélem, hogy a parlamenttel fel fogja venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy ez az eszmecsere megvalósuljon. Eszterele asszonynal például, aki jelentéstevője Tomzen képviselő, a kvótákról tett fel egy kérdést, illetve az, egy, az esetleges blokkoló kisebbség kérdéséről a tanácsban, Nos, hát egyelőre a tanács munkája simán folyik, de a tanács megvizsgálja azt a kérdést, hogy vajon a bizottságnak joga van-e irányelvet beterjesztenie erről a kérdésről. A tanács jogi szolgálata nem látta azt, hogy 1957 óta egymás követő szerződések láttak napvilágot, amelyek az egyenlő esélyeket biztosítják, tehát ezért ez elég furcsa. Minden esetre én úgy gondolom, hogy először arról fog folyni a vita, hogy van-e egyáltalán a bizottságnak jogalapja arra, hogy előálljon egy javaslattal. Én tudom, hogy ezt miért teszik, Azért, mert amikor már a javaslatot vizsgálják tartalmi kérdéseit, akkor <laughs> igazából nagyon nehéz azzal nem egyetérteni. Ezért ez a jogalap vizsgálat, ez mondjuk úgy, hogy valamiféleképpen kibújót jelent számukra. Ezért is annyira fontos az, hogy a parlament is megvizsgálja ezt a kérdést, a jogalap kérdését én szerintem nagyon fontos jelzés érdeke, értéke is lenne a parlament részéről ennek, hiszen én, amikor az irányelvet letettem az asztalra, akkor a bizottsági a jogi szolgálat megvizsgálta már egyszer a jogalapot. Ők azt mondták, hogy igen, világos jogalappal rendelkezik, úgyhogy most itt a parlament segítségére várunk ebben a kérdésben. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha az Európai Parlament minél hamarabb ezekben a kérdésekben is hallatná hangját. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm azt is, hogy időt szánt ránk. Egy kicsit túlléptük az erőt előzött időt, de láthatja, hogy komoly támogatást élvez mindkét szakbizottság részéről. Ezért köszönöm még egyszer személyesen én is. És a következő napi rendi pont következik a 11-es számot viseli ez. A fizetésképtelenségi eljárásról van szó, biztos azt, hogy már említette. Ez egy első eszmecsere, amelyre sor kerül. Itt azt javasolnám először, hogy a bizottság kap szót, hiszen amiről itt szó van, az egy parlamenti kezdeményezés, a bizottság meg erre reagált, és a mi jogalkotási, saját kezdeményezésű kezdeményezünk alapján, mint mondtam, a bizottság készített egy anyagot, parancsoljanak. Üdvözlök mindenkit! Hát Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a vitát meghallgatva az alelnök asszony is említette az igazságszolgáltatás a növekedésért. Nyilván észrevették, hogy számos anyagot elkészítettünk, és a fizetésképtelenségről szóló rendeletet múlt decemberben tettük le az asztalra. A javaslatunk a következő. A az Európai Parlament és Tanács közös 2000-es fizetésképtelenségre vonatkozó eljárása vagy rendeletének módosításáról az EGSB és a parlament is egy új megközelítést kér a fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatosan, illetve a jelenlegi jogszabályról is készült egy jelentés. Én most tekintettel az időre nem akarom hosszúra nyújtani, a javaslatunk lényege a következő. Adatokat közlünk, amik alátámasztják ennek a jelentőségét vagy szükségességét, Fontos, hogy 2000 óta léteznek határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó európai szabályok, amiket korszerűsíteni kell, és hozzá kell igazítani a gazdasági válság teremtette kihívásokhoz, és ez indokolta a javaslatunkat. Nagyon örülök, hogy a Júri szakbizottság most sort kerít az első eszmecserére, és biztos vagyok benne, hogy mint ahogy már láttuk, a parlament ugyanolyan jelentőséget tulajdonít ennek a dossziénak, mint mi. Ami minket illet, mi támogatjuk a társjogalkotót abban, hogy minél zökenőmentesebben sikerüljön lezárni ezt a dossziét, ugyanis ez egy nagyon is szükséges eljárás, és minél előbb lehetővé kell tenni az átültetését, a végrehajtását. Ez az egyik olyan dosszié, amivel kapcsolatban, amikor először megkaptam a parlament ajánlásait, és 2011. novemberében Léne úrral is találkoztam, meg kell mondanom, hogy mi nagy mértékben figyelembe vettük a parlamenti állásfoglalásban foglaltakat. Ez az egyik olyan kezdeményezés, aminek kapcsán örömmel nyugtázom, hogy nem csak a parlamentnek vannak bizonyos véleményei, amit mi felkarolhatunk és beépíthetünk a javaslatunkba, de azt is láthatjuk, és gondolom, hogy Léne úr is tapasztalta ezt, a tanács is készséggel fogadta a lehetőséget, hogy ezt a kérdést megvitassuk. Tehát mit javasolunk? Először is szeretnénk kiterjeszteni a rendelet hatáját, hogy az a fizetésképtelenséget megelőző eljárásokra is kiterjedjen. A javaslatunk szerint a rendeletnek ki kell terjednie az új típusú fizetésképtelenségi jogszabályokra is, lehetővé téve a vállalatok esetleges megmentését, egy második lehetőség adását, és kiterjedne magánszemélyekre is. Másodszorban az állásfoglalás azt is kérte, hogy definiáljuk, vagy pontosítsuk az érdekeltség központjának a definícióját, középpontjának a definícióját, hiszen ez befolyásolja a bírósági illetékességet. Ennek megfelelően nagyobb jogbiztonságot javasolunk az adósok, illetve a hitelezők számára, a az érdekeltség középpontjának definíciójának pontosításával, és ezzel elkívánjuk kerülni a fórum shoppingot, tehát a bíróságok közötti válogatást. Az, a magánszemélyek esetében is pontosítani kell az érdekeltség, a fő érdekeltség középpontját, ami általában a lakóhelye esik egybe, de lehetnek olyan magán személyek, akik különböző szakmai tevékenységet folytatnak, ott ennek a tevékenységnek a helye, a mérvadó. A bíróságok közötti együttműködés is nagyon fontos. A felkérést követően igyekszünk elősegíteni a fő és a másodlagos eljárásokban a bírósági bíróságok közötti együttműködést, illetve a bíróság és a felszámoló közötti együttműködést. Az állásfoglalás egyik fő üzenete az volt, hogy a vállalatcsoportok esetében is terjesszük ki a rendelet hatáját. Ez egy új vonás lenne az átdolgozott rendeletben a mostanihoz képest. A belső piacon a határokon átnyúló kereskedelemben teljesen más a helyzet ma, mint volt 2000-ben. Egy további célkitűzés, amivel foglalkozni kívánunk, és szintén szerepelt az állásfoglalásban, az átláthatóság megteremtése. Itt azt javasoljuk, hogy a tagállamok jelentessék meg, hozzák nyilvánosságra az összes döntésüket, ezeket kapcsák, kapcsolják össze az e-justice eh, rendszeren belül, és eh, azt is eh, megcélozzuk, hogy több nyelvű nyomtatványok, kereseti nyomtatványok legyenek, amelyeket a KKV-k alkalmazhatnának. Ebben a dossziéban egyébként eh, nagyon szorosan együttműködünk a foglalkoztatási főigazgatósággal. Van még egy sor egyéb kérdés, amiben követtük az állásfoglalásban megfogalmazott ajánlásokat, azonban van néhány terület, ahol nem tudtunk tovább lépni, mégpedig azért, mert eh, alaposabban meg akartuk ismerni és elemezni kívántuk ezeket a területeket, másrészt pedig minél előbb szerettük volna tető alá hozni a dossziét, hogy legalább a legnagyobb problémákkal minél előbb foglalkozni tudjunk. Például ilyen terület, amit az állásfoglalás érint, mi viszont kevésbé, az a nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályok harmonizálása. A decemberi közleményünkben már meghatároztuk, meghatároztunk, ha jól emlékszem, tíz olyan területet, ahol eltérések vannak a nemzeti jogszabályok között, és amelyek alapvetően fontosak a jelenlegi nehéz helyzetben, gondolva különösen a KKV-kra, és a határokon átnyúló beruházásokra. Ezért a közleményben bejelentettük, hogy nyilvános konzultációt tervezünk, amiben kikérnénk a közvélemény véleményét ezeken és más területeken is, hogy fel tudjuk tárni, melyek azok a megoldások, amelyekkel ezt a problémát kezelni tudjuk. A nyilvános konzultációra hamarosan sor kerül, és nagy örömömre szolgál, hogy a tanácson belül, a tanács munkacsoportján belül már megkezdődtek a tárgyalások, és a tagállamok igen pozitívan szóltak hozzá ehhez a dosszéhoz, úgyhogy feltetőleg minél előbb véglegesíteni tudjuk. Nagyon szeretném megköszönni az Európai Parlament segítségét ezzel az anyaggal kapcsolatosan. Remélhetőleg minél előbb tető alá tudjuk hozni, véglegesíteni tudjuk ezt az anyagot. Nagyon szépen köszönöm. Még annyit, hogy a további harmonizációs lépések meglehetősen ambiciózusak, tehát ehhez mindannyian közösen végig kell, hogy gondoljuk, hogy hogyan tehetjük majd ezeket meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Előadóként viszonylag könnyű dolgom maradt ezek után. Mi ezt indítványoztuk, a bizottság elfogadta, és csak alátámasztom, ami elhangzott a tanácson, az informális tanácson Dublinben az összes kormány ezt üdvözölte, egyetlen kormány sem volt, amelyik nem mondta volna, hogy ez nem jó ez az ötlet. Ma azt láttam, hogy a pró, tehát állásfoglalása pozitív volt az Egyesült Királyságnak is, ritkán van ilyen, a lobby is jónak találja mindenki jónak tartja ezt, az érintett eh, jogi résztvevők is. Persze vannak részlet problémák ezeket nyilvánvalóan a jelentés során ki fogjuk domborítani, de ezek inkább technikai jellegűek Mindenképpen mm, sürgős a projekt, és ezt sokan így is látják, mindenki így is látja, éppen ezért igyekszünk ezt lezárni még a ciklusban. Erre szerintem a lehetőség a munkánk menetrendje, ahogyan bemutatjuk majd a jelentést, ez ebből fog kiindulni, ebből a célkitűzésből. Túl sokat nem tudok hozzátenni az, amit a bizottság mondott. Berlinguer kolléga. Sì, eh, <coughs> eh, Igen, mint ahogyan önök is tudják, az Európai Parlament kérte már az fizetésképtelenséggel kapcsolatos javaslatot többször a bizottságtól, ezt nagyon jó, jónak találjuk, egy jó alapnak. A fizetésképtelenség rendkívül fontos kérdés, főleg miután a válság erre ráerősített. Nem csak a csőd szempontjából, hanem bizonyos cégek megmentése szempontjából is nagyon fontos eszköz lehet ez. A hatáskör hibrid, és szerintem ez egy jó lépés a hitelek átütemezésének kérdésében is. Itt ugye a fő koncepció az az, hogy hol van az érdekközpont. Azért, hogy a fórum shoppingot el lehessen kerülni. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból is javulást láthatunk a bizottsági javaslatnál. És a másodlagos eljárásokat is meg kell majd fontolnunk. Úgy gondoljuk, hogy az is nagyon jó kezdeményezés, hogy minél inkább átlátható legyen ez a rendszer. És végül a vállalat csoportok fizetésképtelensége, ahogy az Misú is, asszony is elmondta a bizottságtól. Tehát alapvetően támogatjuk ezt az anyagot. Herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen, dann kommt das... Köszönöm, további hozzászólás nincs, akkor nem sokára folytatjuk a munkát a jelentésen. A 12-es már egy politikailag lényegesen vitatottabb anyag. Itt egy javaslatról van szó, egy dohánytermékekre vonatkozó irányelv kapcsán már itt eleve voltak viták régebben, és megint csak én vagyok a bizottság nevében az előadó. Egy első eszmet cserére kerül majd sor. Itt is csak tulajdonképpen azt tudom elmondani, hogy milyen témákkal kívánok majd foglalkozni Először is az bizottság alapvető célja, hogy embereket, mindenkült fiatalkorúkat védje a dohánytermékek káraitól, károsító hatásaitól. Ezt támogatni tudom, hogy semmiféle vitám nincs ezzel, de van egy csomó jogi aspektus, amelyre ki fogok térni a jelentés tervezetemben, és hát itt nagyon sok kérdőjel szerepel. Kezdem mindjárt azzal a kérdéssel, hogy mi legyen a tartalma és a jogalapja a tervezetnek a belső piaci jogalapról van szó, de hogyha elolvassuk a tervezetet, akkor az, arra jutunk, hogy ez nem belső piaci probléma, hanem egészségvédelmi probléma. Mindenek előtt egészségpolitikai szempontok alapján folyik a tanácskozás ezen a területen, és ez természetesen arra egyet következtetni, hogy megvizsgáljuk a jó, a helyes jogalapot választották-e. Itt az Európai Bíróság ítéleteit is meg kell nézni, dohány ügyekben, és adott esetben módosító indítványokra nézve majd egy megfelelő értékelést is fogok végezni. Problematikus a, az alapjogokba való beavatkozás, hiszen masszívan beavatkoznak a védjegy jogokba és a márkajogokba. Ez kérdés, hogy ez ténylegesen arányos-e, itt egy alapos jogi vizsgálatra van szükség, itt eh, a meg, tipikus kérdések, az arányosság kérdése merül fel természetesen, egy megfelelő mértékű jogeszközt választottak-e. Egy további nagyon fontos aspektus, amely még nekem feltűnt, és eh, ami már a számokat illetően is ijesztőnek tűnt első nekifutásra, az a hatalmas számú delegált jogi aktus, amire bizottságot tesz, a bizottság tesz javaslatot itt, Eszter, e, itt nagyon visszafogottak vagyunk a szakbizottságunkon belül, más szakbizottságok nem annyira visszafogottak. Vannak olyan szakbizottságok, akik tendenciájában azt mondják, hogy meg kell határozni a politikai célt, a többit bízzuk a bizottságra, az Európai Bizottságra, mi sosem álltunk így hozzá és itt a felhatalmazáson alapuló jogszabályok kérdésével még foglalkoznunk kell. Itt vannak a lényegi elemek, amelyeket felsoroltam a tervezetből, a jelentés tervezetből. Persze nincs még kész, még dolgozunk a tervezeten, és ami pedig a felvetődő kérdéseket illeti, ezekről még beszélni kell, ezekre fogunk kitérni, és szerintem raportőrként helyes dolog, hogy nem az általános politikai kérdéseket vizsgáljuk itt a szakbizottságban, hogy milyen hosszú legyen a cigaretta, milyen színű legyen a filter, Inkább arról van szó, hogy a jogi aspektusokat vizsgáljuk meg. Az sebben érdekel bennünket, hogy milyen káros anyagok vannak egy cigarettában konkrétan. Minket a jogi vetülete érdekel ennek az egész dolognak, erre fogok koncentrálni. Nos, ez az, amit első neki futásban tudok mondani, az első eszmecserék keretei között megadom a szót Téla kolléganőnek. Parancsoljunk! Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a megjegyzéseit, a szavait. Van néhány olyan javaslat, ami elősegíteti az irányelv végrehajtását, más javaslatok esetleg túllőnek egy kicsit a célon, ami pedig a szellemi jogokat illeti, ezek szintén felmerültek a javaslattal kapcsolatosan, hogy nem sérti-e a márka jogot és hasonlókat. A dohány ipar például Ausztriában, Ausztráliában nem kifogásolta a kiszereléssel kapcsolatos szabályokat. Vannak egyéb jogszabályok is, talán a közegészségügyi vonatkozások, amelyek fontosak. Fontos, hogy ez az irányelv egy szilárd jogi alapra épüljön, ugyanis ez a jogszabály igen fontos, hiszen több százezren halnak korai halált a dohányzás miatt, tehát mindenféleképpen hozzá kell igazítani az jogszabályt a technika fejlődéséhez, illetve az egyéb fejleményekhez. Biztosítani kell, hogy ez szilárd alapokra épüljön, úgyhogy én várom Léne úr jelentését. Itt valaki rosszul... Rossz gombot nyomtam. Sì, io anch'io ho due brevissime considerazioni. Nekem is lenne két rövid gondolatom. két egymásnak ellentmondó kérdésről van szó, és most itt vagy arról van szó, hogy túlságosan megerősedett, vagy túlságosan gyengült a javaslat a bizottság részéről. Ami a jogalapot jelenti, itt a 104-est cikket hallhattuk, és valóban ez a legkoherensebb. Ami pedig a márkanevek szerzői jogával kapcsolatos, egy szellemi jogával kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy itt hatékony a rendszer, de ugye azért fontos az is, hogy itt az egészségvédelmet figyelembe vegyük. Aztán itt vannak ugye a dobozok kérdései, mert kétféle ö, mellékhatása is lenne a csomagolás egyszerűsítésének, és főként nagyon nagy lenne a probléma a csempészettel kapcsolatban, illetve a hamisítással kapcsolatban. Próbáljuk meg tehát jobban körülírni a helyzetet, és további információkat gyűjteni. Köszönöm. Hermes. Messerschmitt úr. Nem lészáros? Ja. Köszönöm szépen. Igen, teljes joggal fókuszálunk a jogi vetületére ennek a kérdésnek mindenek előtt a szubszidiaritás elvét kell megemlíteni. Van a vitának egy olyan területe, amelyre felhívnám a figyelmet. Önök is tudják, az új Lisszaboni szerződés alapján a tagállamok megvizsgálhatják, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban van egy új jogalkotás, és ez egy elvi kérdés, hogyha van egy delegált aktus, akkor a tagállamok nem képesek erre, hogy ezt megtegyék, ezt a vizsgálatot, hogyha nagyon sok ilyen felhatalmazáson alapuló jogszabály van, akkor gyakorlatilag a szerződéstársuk alá, hiszen nem tesszük lehetővé a tagállamok számára, hogy elvégezzék a kötelességüket ezzel kapcsolatban, nem tudnak a szubszidizás elvén fellépni. Tehát ha delegált aktusokról van szó, akkor nem tudják az előbb említett kötelezettséget elvégezni, de ez egy jog, technikai kérdés, de van egy elvi kérdés is. Igenis van egy belső feszültség a dolgokban, egy ellentmondás a felhatalmazásától jogszabály és a tagállami kötelezettség között, hogy ellenőrizzenek. Ha most konkrétan megnézzük, hogy miről is van szó, nagyon jó példánk van arra, hogy nemzetközi szinten miért nem kell szabályozni valamit Svédország. Svédország egyértelműen demonstrálta azt, hogy egy tagállam igenis önmaga tud boldogulni egy ilyen kérdéssel, nincs rá szüksége más, nincs szüksége ehhez másra, tehát éppen ezért azt gondolom, hogy a példa alapján el lehet járni, ez egy fontos felvetés szerintem, aztán meg a akarom ismételni, nyolc tagállam jelentett be aggályokat a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Ez mindenképpen nagyjából egy harmada a tagállamoknak, és éppen ezért ezt a véleményben hangsúlyozni kellene. De különben sok sikert kívánok önnek a munkája során. Mi biztos, hogy részt fog venni benne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Messzes Mészáros úr. Ďakujem, pán predseda. Aj keď sme tu zdôraznili, že budeme hlavne hovoriť o... Hogyha itt most jogalkotói kérdésekről beszélünk, akkor eh, bizonyos dolgokat tisztázni kell. Én nem dohányzom, de minden esetre ez a bizottsági csomag meglehetősen szerencsétlen. itt eh, túlszabályozást eh, tervez, vagy céloz meg, és ezzel a belső piacnak árt. Szerintem észszerű egyensúlyt kellene teremteni a közegészségügy és a belső piac eh, között a fokozottabb egészségügyi figyelmeztetések a csomagoláson esetleg éppen, hogy visszaütnek, és ennek következtében bővülhet az illegális dohánykereskedelem harmadik országokból csempésznek be dohánytermékeket. Szlovákiában például ez egy komoly problémát jelent az Ukrajnából hozzánk irányuló csempészet. A tervezet egyébként károsan érintheti a KKV-ket is Európában. A hamisítványok következtében pedig csökkenhetnek az adóbevételek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kapcsolatosan körültekintőnek kell lenni, és szerintem korlátozni kéne a kiszerelés, a csomagolás kötelező certifikálását. Tehát tekintettel kell lenni mindenféleképpen a szabadkereskedelemre, ugyanis egy túl szigorú szabályozás a belső piac ellen hathat, ami a fogyasztók azon jogát sértheti, hogy megtudják egy termék eredetét, minőségét, megfelelően tájékozódjanak az adott termékről. És szerintem ez a rendelet nem biztosítaná ezt, tehát körültekintőnek kell lennünk. Köszönöm szépen a sok ötletet, javaslatot. Igyekszem majd ezt figyelembe venni. További hozzászólás nincs. A következő napi rendi pont a 10 a 30-as az egyebek alatt a megerősített együttműködés a pénzügyi tranzakciós adó Régner kolléganő. Köszönöm szépen. A pénzügyi tranzakciós adó és az Európai Parlament, hogy úgy mondjam, szoros kapcsolatot alakított ki a mostani ciklus alatt Természetesen a parlament újra és újra különböző állásfoglalásaiban felhívta a figyelmet a tranzakciós adó lehetőségeire, és már csak azért is többek között kért kértük, hogy az Európai Bizottság készítsen egy javaslatot erre a területre. Az egész természetesen már egy ideje húzódik, a megerősített együttműködés lett az, amin dolgozunk idén február óta, aztán az Európai Bizottság eh, javaslata is megszületett, eh, és 11 tagállam eh, hoz döntést. Az eljárás, amelyet választottunk, ó, nem egészen tipikus, hogy úgy mondjam, röviden szeretnék kitérni erre is. Mint már mondtam, a téma nagyon fontos, az ECON hajt erre, a májusi szakbizottságán, már szakbizottsági ülésén szeretne erről dönteni, ezért gondoltuk úgy, hogy nem annyira tipikus módon járunk el, ami azt jelenti, hogy az állásfoglást a közös módosítókkal kapcsolatban megtartjuk, tehát szavazást csinálunk ezen a területen, egyéb iránt pedig nem választottunk véleményt, módosítókkal, stb. Tehát a szokásos eljárástól eltérünk, holnap az említett módon járunk el, hogy csak a módosítókkal döntünk. Volt egy elődői találkozó a Strasburgi ülésen legutóbb, egy egy határidőt tűztünk ki, lehetőleg sok mindent igyekeztem felvenni. Lichtenberger kolléganő a zöldek részéről betartotta a határidőt a néppárt részéről. Ebben az összefüggésben szóbeli módosítók lesznek. Nagyon röviden szeretnék kitérni a tartalomra, ugyanis a bizottság, az Európai Bizottság javaslata összességében üdvözlendő. Ez egy olyan javaslat véleményem szerint, amelyik azért egész jó. A következő pontokra szeretnék külön kitérni. Az Európai Bizottság megállapítják, hogy a származékos termékekre vonatkozik az, a tranzakciós adó és szerintem ezt nem szabad kikerülni, nem lehet gyengíteni, Éppen ezért a differencián alapuló szerződéseket külön meg kell említeni, ugyanis ennek hátterében az van, az Európai Bizottság néhány héttel ezelőtt óvta a befektetőket az ilyen differencia kontraktusoktól, és sőt, oda vezethet, hogy utóbb is fizetniük kell még, tehát rá kell fizetniük a végén a dologra. És elő, arra felhívom a figyelmet, miután bevezették az pecsétadót, vagy az illetékadót, akkor rengeteg ilyen CDS-t vezettek be a piacon. Arról nem is beszél, hogy figyelembe kell még venni az adóparadicsomok témáját is, tehát egy nagy összefüggésben kell ezt látni. Arról van szó tehát, hogy a tagállamok ne csak az adócsalást, hanem a tudatos adóelkerülést is igyekezzenek megakadályozni. Éppen ezért Butó úr indítványát nem tartom igazán jónak, ő csak a csaláson alapuló fellépéssel foglalkoznak külön, és azt gondolom mostanában, napjainkban nagy szerepe van annak, hogy a tudatos adóelkerülést is szeretnénk megakadályozni. A végén szeretnék még valamire hivatkozni, ez egy olyan információ, amit talán már megkaptak, de lehet, hogy még nem mindenki van egy sajtónyilatkozat, több sajtónyilatkozatból az derül ki, hogy a brit kormány most a pénzügyi tranzakciós adó ellen lép fel az Európai Bíróságon. Mindenek előtt a hatállyal nem elégedett, ami a már megmutatja, hogy szerintem a szabadalmaknál is hasonlóan játszadott le a dolog. Lassítani igyekeznek az egészet, megtorpedozzák az egészet, és jogi szakbizottságként szerintem ezt az eljárást szem előtt kell tartanunk. Köszönöm. Köszönöm, nekem további hozzászólásom nincs ezzel kapcsolatban. A torpedó kísérlet már a szabadalomnál sem sikerült itt a kérdés, tehát világos, a európai szerződés alapján, hogy nyugodtan várhatjuk ezt az összecsapást. De ez egy pragmatikus eljárás összességében, és azt gondolom, hogy időszorításában vagyunk, az összes frakció egyetértett vele, nem hiszem, hogy kifogásuk van az eljárás alkalmazása ellen. Most pedig a nyilvános ülést bezárhatjuk, és megkezdjük az ártülést. Kérem a webstreaminget állítsák le, és mindenki hagyja el a termet, akinek nincs joga zárt ülésen jelen lenni. Két percre megszakítjuk azért az ülést. Okay. Uh, probably coming late. He's arriving, but he's just.